Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Kollegen. Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem mindenki foglaljon helyet, hogy megkezdhessük az ülést. Már négy perccel elmúlt három óra. Gut, liebe Kollegen, Kedves kollégák, Megnyitom a mai ülésünket, a mai és a holnapit. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság rendes Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Van-e bármilyen megjegyzés a kollégák részéről? Ellenvetés nincs. Akkor ezzel a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Második napi rendi pont a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Általában ugye úgy szoktuk csinálni, hogyha az ülés végéig nincsen ellenvetés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. És ez most is így lesz. A hármas napi rendi pont az elnök közleményei, szokásos közleménye. A szakbizottsági, üléset, szakbizottsági ülést webstreamen közvetítjük. Tallinn, Lüneborg, Lisszabon és Róma között rengeteg izgatott rajongónk követi az ülést úgyhogy nyilván kérek mindenkit, hogy ennek megfelelően viselkedjen. Ami a kereskedelmi tárgyalások legutóbbi eredményeit illeti, legutóbbi kereskedelmi tárgyalások eh, eredményeit illeti, hadd utaljak arra, hogy a parlamentben az intézményközi megállapodás, amely a jobb jogalkotásról szól, és amelyet elfogadtunk, intézményközi megállapodás formájában. Ez vonatkozik a trialógusokra, a, a hatástanulmányokra, tehát ilyen mértékben érint bennünket. Izgalmas az is, hogy most a két intézménnyel gyorsan meg kell kezdenünk a tárgyalást a külső kapcsolatok terén megvalósuló jobb együttműködésről. Az intézmény közi megállapodásoknak ez eddig nem volt része, most azonban része lett, úgyhogy ebben nekünk nagy szerepünk lesz. A másik pedig a környezeti javak megegyezés, is jó úton halad. Itt a vám szakértőkkel is találkoztam. Úgy tűnik, hogy jól halad a dolog, és úgy tűnik, hogy a WTO keretében valami jó megállapodás körvonalazódik, és az elkövetkezendő hónapokban lesz a következő ülés. Végül pedig arra szeretnék utalni, hogy március 17-én a köz az a, a Kínának megadandó gazdasági státusz közkonzultáció keretében egy konferenciára kerül sor, Cecilia Malmström nyitja meg majd ezt, és a bizottság szakértői fogják az álláspontokat tehát bemutatni. Azok, akiket érdekel ez a téma, azokat itt ez hát erre meghívjuk. És akkor ezzel rájtérünk a négyes napi rendi pontra. Nagyon örülök annak, hogy kedves jó régi jó barátunk, Zsallők Demáti, a bizottság kereskedelmi főigazgatóságának főigazgatója itt van. Sok szeretettel köszöntöm jean Rendszeresen eszmecserét folytatunk az Európai Unió kereskedelmi politikájáról. Ma délután ezt folytatjuk. Az első fél órát azonban konkrétan egy témának szenteljük, ez pedig nem más, mint az EU-Kanada megállapodás, a CETA megállapodás. Nyilván emlékeznek arra, hogy február 29-én a kanadai kereskedelmi miniszterasszony és Cecilia Malmström közösen bemutatta a legal scrumming eredményét, és ebben a beruházó védelem kifejezetten érdemben megváltozott. Ez fontos, nem, ez nem egyedülálló lépés, hiszen emlékszem, hogy a kiskereskedelmi megállapodással kapcsolatban is sor került egy ilyen módosításra. A tárgyásokat ezzel lezártuk, a szöveg fordításba kerül, és aztán a tanács dönt az aláírásról, és, és aztán ezután lesz majd elég időnk arra, hogy ezt a megállapodást intenzíven elemezzük. Nagyon örülök annak, hogy Zsálluk Demati egy kis bevezetést ad most nekünk ebbe a megállapodásba, és aztán utána a jelentéstevőt és az árnyék jelentéstevőket fogom majd megkérni, hogy kommentálják az elhangzottakat, Jean-Luc. Thank you, uh, Chairman. Thank, thank you, Bernd. Um, Köszönöm, elnök úr, kedves Bernd tisztelt eh, képviselők! Jó hírünk van a CETA-val kapcsolatban, és mert eh, jó hírünk van, lehet, hogy azért vannak kevesebben, amikor rossz hírünk van, akkor többen szoktak lenni. A jogi felülvizsgálatot a szövegnek eh, befejeztük, és már egy valóban végleges szövegünk van. A felülvizsgált szöveg tartalmaz módosításokat a beruházási fejezetben, Eh, intenzív megbeszélések folytak eh, az Európai Unió és Kanada tisztviselői között, és eh, ezek folytatódtak az új Trudeau kormány beiktatása után is, tavaly október óta. A Trade főigazgatóság február 29-e óta elérhetővé tette az új megállapodás szövegét. Az új megközelítés amelyet az új kereskedelmi miniszter Krisztia Freeland is elfogadott, szakítást jelent a régi IDS rendszerrel, vitarendezési rendszerrel kapcsolatban, és egy átláthatóbb bírósági, illetve vitarendezési rendszert vezet be, teljes átláthatóság mellett miközben védelmet nyújt eh, a beruházóknak, eh, például a kisajátítás ellen, eh, ugyanakkor a korábbi kétértelműségeket kiküszöböli a rendszerből, amelyekkel visszaéltek. A, fenntartja az, hogy az államok közérdekből jogot alkothatnak, és a választott bíróság tagjainak a függetlenségét is garantálja. Emellett tartalmaz egy sor fontos újdonságot. A legutóbbi módosítások után a CETA újabban már tartalmazza az EU új megközelítését, eh, amelyel a jogviták rendezéséhez közelít. A parlament is kérte ezeket az újításokat, ezeket most sorolnám. Van egy új cikk, amely fenntartja azt a jogot, hogy a kormányzás minden szintjén jogszabályt alkothassanak közérdekből. Nem lesz adhok arbitráció a szetán belül, hanem egy intézményes választott bíróság lesz, amelyet létrehoz a megállapodás. A választott bíróság tagjait immár nem a nem a beruházók fogják kinevezni, kiválasztani, hanem az Európai Unió és Kanada ezeknek a személyeknek magas elvárásoknak kell megfelelniük, és random módon lesznek kisorsolva a különböző bírói panelek az egyes ügyekre. Komoly etikai előírásokat is megfogalmaztak a felek az összeférhetetlenség elkerülésére, például nem lehet, nem lesz engedélyezett az, hogy a választott bíróság tagjai bármely más beruházás védelmi vitában ügyvédként vagy szakértőként járjanak el. Emellett egy olyan felülvizsgálati rendszer lép életbe, amely összehasonlítható a nemzeti jogon belüli felülvizsgálati rendszerekhez és ezeknek az ott eljáró bíróknak is meg kell felelni etikai standardoknak. Megállapodtak arról is, hogy hogyan szabályozzák a bírók díjazását. Emellett kötelezettséget vállaltak egy állandó nemzetközi beruházás jogvita bíróság létrehozása mellett is. Merci. The new Canadian government and... Az új kanadai kormány és mi magunk is hangsúlyosan e, elutasítjuk a, azokat az állításokat, amelyek megkérdőjelezik azt, hogy a parlament és a tagállamok e, igényeinek megfelelne az új vitarendezési módszer. Ez e, azt is mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk az új nemzetközi vitarendezési módszer megvalósítása eh, érdekében. A vietnámi megállapodás tehát nem egy egyszeri alkalom volt, hanem a nemzetközi jog alapján próbáljuk rendezni a vitákat, és ebben immár nem állunk egyedül. Ennyit tehát a beruházási részről bár a megállapodás nem csak a beruházásokról szól, még ha egyesek úgy is gondolják. Nos, elmondanám, hogy szerintem miért jó megállapodás ez a kanadai megállapodás. Ez a legtávolba mutatóbb megállapodás a nemzetközi szereplők között, például a beruházásokra vonatkozóan új szabályokat hoz, ugyanakkor fontos jelzést küld a kereskedelmi partnereink felé, mert az bizonyítja, hogy komoly agrárexportárokkal is eh, tudunk megállapodást, átfogó megállapodást eh, nyújtani. Eh, új piaci hozzáférést biztosít, például egy sor olyan kulcsfontosságú gazdasági területen, amely számunkra fontos. Emellett a szolgáltatók mobilitását is növeli, lehetővé teszi a személyek mobilitását az óceán két oldalán, és különösen a gépiparban, illetve a szoftver ágazatban is védelmezi a jogos érdekeket, valamint elismeri a szakmai képesítéseket olyan területeken, mint a könyvelés vagy az építészet. Emellett a közszolgáltatásainkat védelmezi, illetve azt, hogy a hatóságok a közszolgáltatásokat szabadon szabályozhatják. A szétával az EU eh, hozzáfér a kanadai közbeszerzési piachoz. Az EU cégek eh, pályázatokat nyújthatnak be minden kormányzati szinten közbeszerzésekre, szövetségi, tartományi vagy önkormányzati szinten is. Emellett a SZITA a tejágazatban is hozzájutást eh, E, eredményez, e, különös tekintettel a feldolgozott termékekre. E, ez, egy, ez az első olyan megállapodás egy olyan országgal, amely korábban rendkívül nem closely comparable to... rendkívül szkeptikusan állt a megállapodásokhoz, az ilyen jellegű megállapodásokhoz az agrárium területén. Emellett a szita fenntart bizonyos vám rendelkezéseket. such as electrical goods, az elektronikus berendezések gépipar területén is értünk el erőlerépést. Mik a további lépések júniusban legkésőbb a bizottság elfogadja a kollégiumában ezt a megállapodást, ezt követően beterjeszti a tanácshoz és a parlamenthez. Úgy tudjuk, hogy a tanács a megállapodás aláírását, csak úgy, mint az SPA aláírását októberre tervezi, ezt követően kerül be formálisan a parlament elé jóváhagyásra az anyag. Egy messzemutató, innovatív megállapodásunk van. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság megfelelt a várakozásoknak, és megfeleltünk annak is, azoknak a követeléseknek, amelyeket önök tavaly év végén fogalmaztak meg. Meg tudom erősíteni, hogy ez a jogi felülvizsgálat nem volt könnyű, ugyanakkor a feladatot fontosnak tartottuk, és éppen ezért komolyan közelítettük meg. Az eredmények, ahogy önök is látják, azt mutatják, hogy sikerült az önök kívánalmait is megvalósítani. Ehm, az új kanadai kormánynak nagyon komoly eh, választási eh, lehetőségek közül kellett nehéz választásokat eh, megejtenie. But the good news a jó hír az, hogy ez a megállapodás, ez a megközelítés megszünetett. Nagyon sok engedményt tettünk az óceán mindkét oldalán. A CETA létrehozása a vállalkozóknak és a polgároknak is jó. a kis és nagy vállalkozások is remélhetőleg minél hamarabb hasznot húzhatnak ebből a megállapodásból. Köszönöm az önök támogatását. Végezetül ez a fajta megállapodás nem egy integrált piacot hoz létre Kanadával, mert az soha nem is volt a célunk. És ilyen cél egyébként is megvalósíthatatlan lett volna. Köszönjük, Jean-Luc, ezt a, az első magyarázatot. Kedves kollégák, úgy látom, hogy nyolcan jelentkeztek, és 20 percünk van erre a témára. Kérem ne felejtsék, hogy ez az első eszmecsere. Talán itt most leginkább az eljárásokról lehet beszélni, részletekbe menni talán itt most még nem érdemes, illetve a ratifikációs folyamat majd lehetőséget biztosít nekünk az elkövetkezendő több mint egy évben, hogy részletekbe menően megvizsgáljuk ezt a megállapodást Kanadával. Tehát két perc felszólalási időt adok, és először a raportőrnek adom meg a szót. Well, for... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak a szinte megállapodások jogi vonatkozásaival kapcsolatos sikeres felülvizsgálatért és a bizottsági tárgyalásokat vezető kollégáknak is szeretnék gratulálni, hiszen betöltötték a parlament által korábban a bizottságnak adott megbizatást, és ezen felül is eredményeket értek el, már ami azt a kérdést illeti, amely a Nemzetközi Bíróságról szól, vagy a törvényszékről, ahogy a kanadaiak hívják. Ez nagy előrelépés mert ugye az élet megy tovább, és jelen pillanatban őszintén elmondhatjuk, hogy a szita megállapodás talán a leghatásosabb és legkvalitatívabb kereskedelmi megállapodás, amelyről az Európai Unió tárgyal. Ezért gratulálni szeretnék. I think From my side. A magam részéről úgy gondolom, hogy nagyon elégedetnek kell lennünk az ISDS-szel kapcsolatos fejezettel, de nem ez az egyetlen dolog, vagy fontos dolog, amely relevan, releváns az EU-kanadai kereskedelemben, de ez az egyik olyan fejezet, amely a leginkább a közvélemény figyelmét élvezte, minden esetre a kollégákkal szeretném most a végleges dokumentumot majd megkapni, és minél gyorsabban tovább lépni, hiszen az idő nem vár ránk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Moiser úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy amit, az, amit most fogok mondani, azzal eh, nem akarok elébe menni azoknak a vitáknak, amelyeket itt eh, a szakbizottságban, eh, a parlamentben vagy az SND frakcióban tartunk majd, tudva tudván, hogy a kollégáknak még alaposan meg kell vizsgálniuk a szöveget, ennek minden árnyalatát, minden mondatát. Minden esetre méltánytalan volna hogyha nem, nem említeném meg, hogy mennyire fontos győzelem ez a parlament számára, a frakciónk számára is, amely különös figyelmet fordított arra, hogy az úgynevezett ISDS-től megszabaduljunk, és itt paradigmaváltást sikerült elérnünk. Ezek nem csak felszíni változások, hanem valódi paradigmaváltás, hiszen a befektetői tárgyalások, megállapodások jövője ezen a bolygón, még ha nagy szónak hangzik is ez, megváltozott a szita nyomán. A lojális együttműködés szellemében nem akarom, hogy túl burjánozzon az én beszédem. Minden esetre szeretném megköszönni a bizottságnak a sok munkát és ezt a minőségi kvantumlépést, hogy úgy mondjam, a szerződések tekintetében, de persze, mint mondom, nem akarok elébe menni a vitáknak, amelyek most következnek. A következő szakaszban fogjuk eldönteni a szita érdemeit, és lehet, hogy nem csak egy fejezettel fogunk elsősorban foglalkozni, máshol is lesznek pluszok, minuszok, és összességében meg tudjuk ítélni a megállapodás értékét. Röviden szeretnék valamire rákérdezni Jean-Luc, talán egy-két részletesebb információt is megoszthatna velünk. Elnök úr, szeretné, hogyha lassan befejezném? Az új küszöbértékre szeretnék rákérdezni a szitával kapcsolatosan az ICS összefüggésében. Ez hogyan működik majd a TTIP összefüggésben? Köszönöm. Emma. Köszönöm nem akarok senkit megsérteni, illetve ne sértődjön meg senki, ha hétfő délután nincs itt senki, inkább a hétfő délután felelős ezért. A szitával kapcsolatosan az ECR örül, hogy tovább lépés történt a tárgyalásokban. Ráadásul ez olyan tárgyalás, amit már lezáralt, lezártak, most eh, kicsit leporolták őket és hogy ez hogy fog működni majd az új befektetési bíróság rendszerrel, ez csak multilaterális módon dolgo- működhet. Ezt a felek között hogyan fogják működtetni, hiszen különböző feltételekkel, különböző időszakok meghatározásával 5 vagy 6 év szerepel a CITA-ban, illetve a TTIP dossziéban. Hol fogjuk a közös nevezőt megtalálni? hogyan működik majd a befektetési bíróság multilaterális alapon az Egyesült Államok összefüggésében, találtak-e már megoldást a, a CTT-vel összefüggésben, hogyan fogunk tudni tovább lépni. Ami az ütemezést illeti, biztosak abban, hogy ezt tudjuk teljesíteni, hogy 2016 végére megszületne a döntés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy beszámolt a jelenlegi állásról. Gratulálok én is a bizottságnak, és nagyon örülök, hogy a parlamentben hangoztatott aggályokat figyelembe vették, különösen a befektetővédelemmel kapcsolatosan. Összességében nagy eredménynek gondolom, hogy az új liberális kanadai kormányjal EU-kanadai szövetséget kötöttek lényegében. Az is fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet kapjon az idejét múlt befektető védelmi rendszer megújításában és szélesebb körben is nagyobb szerepet kapjon. Lesz egy delegáción Kanadába, ebben én is részt veszek, és nagyon várom, hogy a tárgyalások előre lépéseit egyeztessük, és a következő lépéseket a kanadai tárgyalófélel. A bizottság részéről érdekelne, hogy miért így ütemezték a munkát, miért csak júniusban, júliusban gondolkodnak. Az elnök elmondta, hogy legalább egy évünk van, hogy dolgozzunk ezen. Mi azért veszítettünk már időt, úgyhogy ha a mi frakciónkat kérdezik, akkor mi inkább hajtanánk ezt az ügyet, minél hamarabb, annál jobb, hogy tovább lépjünk. Ez azért is lényeges, mert Sokan szeretnék összekapcsolni a TTIP-et és a CITÁT. Én ezt nem nagyon támogatom. Én azt gondolom, hogy a saját összefüggésükben kell kezelni a megállapodásokat. Kanada nem ugyanaz, mint az Egyesült Államok, de a szitában vannak olyan kulcsfontosságú kérdések, amelyeknek a megoldása talán majd a ttip is segít a jövőben valóban. Minőr asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, de Máté, úr, köszönöm szépen, várok, amíg fölveszik a fölveszik a felhallgatójukat. Nos, eddig még nem felel meg ez a megállapodás mind a 28 állam elvárásainak. Vannak olyan területek, ahol a beruházóknak nagy több érdekük van, mint egyes tagállamokban, és professz professzor, Daredevil professzor úr elmondta, hogy a, hogy néz ki ez az állásfoglalás, ez a CETA állásfoglalás, és a legutóbbi fejleményeket megnéztük az ics kapcsolatban, és ott az mutatkozik meg, hogy a CETA nem tartalmaz szabályokat azon ágazatokra, vonatkozóan, amelyek a vállalkozások és a cégek társadalmi felelősségét szabályozzák. Az ILO megállapodásokat és egyéb hasonló megállapodásokat ez nem tükrözi. Kanada ezen nemzetközi megállapodások közül 8-ból 6-ot aláírt, kettőt, illetve ratifikált, kettőt még nem. A CETA-ban pedig nincsen külön fejezet a KKV-kra. A KKV-k azonban állandóan a KKV-kra hivatkoznak, és ezzel próbálják igazolni ennek a létét, Jánik. Köszönöm szépen, kedves Demárti úr. Először is a miniszterelnöknek gratulálunk, aki 46 ezer tonna marhahússal kapcsolatban és több mint 40 ezer tonna sertéshússal kapcsolatban sikerült elérnie, hogy ez bejusson az Európai Uniós piacra, ezzel a saját választóit vagy ment szembe. Európából hasonló árumozgások figyelhetők majd meg, üzemanyag például. Három héttel a tárgyalások után ebben a, eh, eh, ebben a tárgyalás sorozatban mindez nem jó hír számomra, egyrészt mert eh, nagyon sok olyan tárgyalási elem van, amelyek véleményem szerint nem felelnek meg az Európai Unió érdekeinek. Persze nem megyek szembe a közpiacok megnyitásával, illetve a szabadkereskedelemmel. Az Európai Parlament készített egy tanulmányt, amelyben utalt arra, hogy mennyiben aláírt, aláértékelte, alulértékelte az Európai Bizottság a piacnyitás hatását az európai cégekre. És kollégának, a kollégámnak mondanám, hogy az ISDS-szel kapcsolatban. Itt nem paradigmaváltásra került sor, legyünk egy kicsit komolyak. Először is a kommunikáció módosítására kell, van szükség. Továbbra is arról van szó, hogy a vállalatok beperelhetik az államokat magán rendszerben, magánbíráskodás rendszerében. Ez továbbra is azt mondom, hogy ez nem közbíráskodás. Azt gondolom, hogy pedig arra lenne szükség azért, hogy a nemzeti jogrendnek alávessék magukat, illetve a közérdeknek alávessék magukat a beruházók. De nem ez lesz, de nem így lesz, hanem magán úton próbálják az érdekeiket érvényesíteni. Továbbra is az Európai Bizottság olyan javaslatokat tesz, amelyeket nem oldják meg. Van-e valamilyen súlyos jogi vita a Kanadával? Mivel, mennyiben, mivel tudják megindokolni a szuverenitás ilyen szintű átruházását a vállalkozásokra Kanadában, Európában pedig nem? Szinte az összes amerikai cég képes lenne, és arra vár, hogy megtámadja az európai államokat. Ez a valóság. Köszönöm szépen. Én az ENF, nev, ENF nevében szeretnék hozzászólni koordinátorként. Ez a megállapodás úgy, mint a nagy testvére, a TTIP is zárt ajtók mögött került papírra. Mezőgazdasági ágazatra szeretnék utalni, most van ugyanis a mezőgazdasági csúcstalálkozó itt Brüsszelben, és az állattenyésztést is különös tekintettel a marha és sertéstartást különösen érinti ez a megállapodás. Láttuk itt hogy itt, hogyha sor kerül erre a vitarendezésre, akkor mindig a cégeknek, a vállalkozásoknak lesz eh, igazuk. Én eh, részt vettem egy working groupon a CETA-val kapcsolatban, és ott eh, és ott elhangzott, hogy körülbelül 140 eredet meghatározást fognak levédeni, és Európában több ezer ilyen eredet meghatározás van fenyegetés alatt, kockázat alatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. A CETA, ez a megállapodás, ez úgy tűnt, mintha a TTIP elhomályosította volna ezt, és így lekerült volna a radarról. Azonban ez az első globális gazdasági megállapodás két rendkívül fejlett, iparosodott blokk között. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez működőképes lesz, hát higgyük el, de az első olyan alkalomról van szó, hogy két ilyen fejlett blokk között megszületne, és ezzel a, a egyes vállalkozások vagy cégek joga azzal kapcsolatban megvalósul, hogy az államokat bepereljék, legyen szó hormonkezelt húsról, vagy bármilyen kérdésről. És ezzel kikerüljék a nemzeti bíróságokat, és ezzel nagyon sok hatalom kerül a cégekhez, vállalkozásokhoz. Ez nemzetközi, szupranacionális bíróságot hoz létre, ami nagyon sok pénzébe fog kerülni az európai állampolgároknak, akár működik, akár nem. A beruházók nagyon nagy védelmet kapnak. Itt nem csak arról van szó, hogy a kanadai beruházóknak adnak jogot, hanem a, ezen, ezek alvállalkozóinak 47 ezer olyan amerikai cég van, amely a TTIP-en keresztül hozzáfér majd ehhez a e, bírósághoz, ehhez a törvényszékhez, és az Európai Bizottság érvelésével szemben nem gondolom, hogy az élelmiszerbiztonság kérdését megoldották a hormon és egyéb kérdések továbbra is napirenden lesznek. Az Európai Unió és Kanada egy olyan rendszert fog létrehozni, amely nem teszi lehetővé, hogy ezzel foglalkozunk. Hogyha be akarjuk tiltani a hormonkezelt húst vagy a génkezelt szervezeteket, akkor nehéz lesz ezt megtenni ezzel a megállapodással, hogyha a nemzetközi törvényki szék fog foglalkozni ezekkel a tilalmakkal, ez ezt, ezt senki nem tudja nem, senki nem fogja tudni megakadályozni. 145 földrajz eredet meghatározást ha, ha tá, fogadott el Kanada. Én nem, de ennél sokkal több van Európában. Én nem, nem ellenzem a szabad kereskedelmet, de miért kell áltenni az illetékességet a cégekre? Nagyon sok minden elhangzott, mondja a következő hozzá szóló, értékeljük a megegyezést, mielőtt döntünk. A bizottság azt mondta, hogy lehetetlen újra megnyitni a tárgyalásokat, a lehetetlen néha lehetségessé válik. Ezt már láttuk többször is. Két gyors kérdés. Ez a, e, e, parlament, ez a parlament folyamatosan említette a közbeszerzések kérdését, hogy ezeket kivegyék ezekből a kereskedelmi megállapodásokból. Most ez az első olyan kereskedelmi megállapodás, amelyben van egy negatív lista. Kérdezem, hogy az új ISDS javaslatokból kizárják-e majd a közbeszerzéseket, mert ahogy hallottuk jogászoktól, ezt nem lehet teljes mértékben megvédeni ezeket a közbeszerzési eljárásokat. A második pont az ISDS e rendszerrel kapcsolatban. Júliusban a, a képviselők elfogadtak egy TTIP javaslatot, mely szerint az Európai e, Bíróság és a Nemzeti Bíróságok jogszabályalkotási gyakorlatát fogadják, e, ítélethozatali gyakorlatát fogadják el. Kérdezem, hogy ez a CETA-ra milyen hatással lesz, köszönöm, Maria. Euh, Igen, köszönöm szépen. Én egy pontos kérdést tennék fel az isds re kapcsolatban, miért van erre szükség a Kanada és az Európai Unió között? Az, a kanadai bíróságról azt gondoljuk, hogy független, akkor miért annyira gyenge, hogy ne tudná megvédeni a beruházók érdekét? Erre a helyzetre ez miért nem jó megoldás? egy erős jogállami rendszerben, ami létezik az Európai Unióban és az Egyesült Államokban, akkor ez a jobb jogalkotás mennyiben fogja javítani a, vagy védeni a beruházásokat. Én azt gondolom, hogy ez meg fogja nyitni a kaput a többi ország között, hogy arra is bevezessük ezt az ISDS-t. Ön beszélt a piachoz való hozzáférésről, a tízáról már hoztunk egy javaslatot, ez mennyiben vörös vonal, ami miért a pozitív listát használják, ez a videóban nem létezik, illetve még egy dolog, a németek az egészségügyi szolgáltatást itt kivették a javaslatból, és miért van ez így? E, van itt valami kockázat, ami felmerül ezzel kapcsolatban? Végül pedig európai parlamenti konzultációról van szó. Nem értem ezt a, e, ezt a hozzászólást, vagy ezt a megfogalmazást. Én azt gondolom, hogy a parlamentet azért a ratifikáció miatt fordulnak majd. Ez így van, nem meg tudja erősíteni. Köszönöm. Mr. Buchner. Vielen Dank, Herr General. úr, köszönöm szépen, főigazgató úr, ezt a pozitív beszámolót. Ez a, az ISDS, ez most már a szöveg részét képezi. Sok nemzetközi szervezet, illetve kereskedelmi szakértő is nagyon kritikusan nyilatkozott ezzel kapcsolatban. És ennek a rendszernek a függetlenségét és a jogalapját is kritikálták. Kritizálták. A Német Bírói Szövetség is egyértelműen síkra szállt ezzel szemben. Eh, hogyha polgári jogi jogászok, illetve eh, kereskedelmi szakértők is eh, ilyen kritikusan fogalmaznak meg, önök azonban továbbra is kritikátlanul követik ezt a rendszert. Felteszem magamnak ezt a kérdést, önök azt gondolják, hogy ezeknek az embereknek nincs igazuk? Senkinek ezek közül nincs igaza? Miért van szükség a jogot érvényesíteni, érvényesíteni kívánó személyek egy csoportja számára egy külön törvényszéket létrehozni. Miért a szolgáltatások liberalizációját, miért negatív listákkal egészítik ki, valami olyanról döntünk, amit nem is ismerünk, nem is ismerhetünk. Végül pedig mi a helyzet az ellenőrzéssel? Erről már volt szó hatalmas import kvóta határozták meg marha és sertéshúsra. Most hogy lehet ezt ellenőrizni, hogy hormon tartalmú hús tartalmaz-e? Ez a papíron működhet, de ez valóságban valóban működni fog? löppen Köszönöm. A A önök másfél éve próbálják ezt a megállapodást létrehozni. Nekem úgy tűnik, hogy Önök megpróbálják akkor elénk hozni, amikor a polgárok figyelme valami más felé terülődik el. Nyilván ön, mint senki által meg nem választott bürokrata, nem képviseli az európai lakosságot. Európának nem szabadna az európai intézmények mögé elbújnia, bátorság kell ahhoz, hogy ezt elmagyarázzuk a polgároknak. Az nyilvánvaló, hogy eh, például az állattenyésztők körében ez tisztességtelen versenyt eh, eredményez, és nyilvánvaló, hogy a polgárainkat és azok jogait fogják eh, lenyomni a nagy cégek eh, a választott bíróságok segítségével, gyakorlatilag eh, offshore nemzetek fölötti választott bíróságok fognak a nemzeti bíróságok helyett ítélkezni magán jog alapján. Ez számunkra nyilvánvalóan nem elfogadható és nyilvánvaló, hogy itt bármilyen módosításokat is sikerül még elfogadni, azok csak kozmetikaiak lesznek, és azt látjuk, hogy a nagy cégek ilyen jellegű pereskedései csak meg fognak ismétlődni. Nagy számú európai, milli, európaiak milliói írták már alá a tiltakozást az ilyen rendszerek ellen, az ilyen választott bírósági rendszerek ellen, önök ezt nem vették figyelembe. És azt is szeretném, hogyha a nemzeti parlamentek is szavaznának erről, nem csak az európai. parlamentek. totally chapter by chapter fejezetenként kellene majd ezt megvizsgálnunk, és megnézni, hogy mi van a szövegben, azért, hogy teljes képet kapjunk erről a szövegről. Nyilván nem mindenki tudja, hogy egy 1600 oldalas szöveg egyes oldalai mit tartalmaznak. Nyilván ezt majd be kell osztanunk az időnket. Eh, jean fordulva is kérdezem, hogy eh, mi lesz az időbeosztás, és milyen mérföldkövek lesznek a ratifikálásig. Yes. Um, thank you very much. Um, but on, on the timeline. Most ami az időbeosztást illeti. Uh, the question is the... A kérdés az, ugye, hogy most a fordítással foglalkozunk, 1600 oldalt fordítunk most le. És ugye 23 nyelvre történik a fordítás, még ha gyorsan halad és a munka, azért ehhez idő kell. A, az Európai Bizottság a fordítási igény miatt is e, júniusban terjeszti be aláírásra ezt e, a megállapodást. Ennél gyorsabban nem lehetséges, már ez is elég gyorsnak számít. Nyilván itt a demokrácia áráról is szó van. Ebbe kerül, sok időbe kerül egy nagyon demokratikus és átlátható rendszer. Ezt követően júniusban a tanács aláírja, illetve meghatalmazzák az aláírást, és lesz egy kétoldalú EU-Kanada csúcs találkozó. Ezt követően e, nem konzultáció, hanem ratifikáción franciául, tehát jóváhagyás e, szükséges, és itt emlékeztetnék arra, hogy azok a kötelezettségvállalások, amelyeket a az előző biztos is és a bizottság vállaltak 2009 után, és amelyek a szerződésen túlmutatnak, és amelyek nem léphetnek nyilván előzetesen hatályba a ratifikálás előtt, kivéve, hogy ha rendkívüli szükségesség esetén. Tehát E, előzetes alkalmazhatósága ennek a szerződésnek nem lesz, e, csak hogyha a parlament e, elfogadja ezt. Je suis tout à fait prêt à répondre à cette question. Szívesen válaszolok a nemzeti parlamentekre vonatkozó kérdésre is, hogyha egy vegyes megállapodásról van szó, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a bizottság majd erről, nem is a bizottság dönt, hanem a, a tanács dönt el, dönti el, hogy mely megállapodás minősül vegyes megállapodásnak. Erre ellenpélda nem is volt. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a nemzeti parlamentek ratifikálása is szükséges. Ebben az esetben a az európai kompetenciába tartozó rész léphet csak életbe ideiglenesen, vagy a megosztott kompetenciá alá eső részek, ami azt jelenti, hogy a megállapodás teljes ratifikálása csak akkor fejeződik be, ha minden nemzeti parlament, vagy akár regionális parlament bizonyos országokban ratifikálja azt. Tehát amennyiben egy, meg a, egy tagállam parlamentje ezt nem teszi, akkor nyilvánvalóan egy problémát kell majd kezelnünk. Ennyi a, ennyi a ténykérdés, a többi az spekuláció. Eddig így jártunk el azokkal a megállapodásokkal, amelyeket a tanács vegyesnek minősített. Egyébként pedig ennek a parlamentnek a hozzájárulása szükséges. Do you have further, please? I, I can, uh, yeah. have, so we, I... Nagyon fontos megállapodásról van szó, ezért szerintem érdemes fordítani rá időt, és nem akarok megválaszolatlanul hagyni kérdéseket. Például a pozitív észrevétel, hogy milyen jól eh, teljesítettünk ezekben a tárgyalásokban. Ez véleményünk szerint is így van. Az teljesítmény sokkal nagyobb volt, mint az ígéretek. Jó volna ezeket az elveket eh, minden körülmények között alkalmazni az életünkben kellő szerénységgel megfűszerezve. Ami pedig a többi kérdést illeti, a befektetési bírósági rendszerrel kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, hogy ez most demokratikus-e vagy sem, stb. stb. Még egyszer elmondanám, hogy először is egy új modellel állunk szemben, három elven alapul ez, a szabályozás jogának a védelme a második a független állandó törvényszék vagy bíróság, és ugyanez vonatkozik harmadikként a felebezési rendszerre, a jogorvoslati rendszerre. Ez jelentős változás ahhoz képest, ahogyan az ISDS most működik, és ezért sok olyan jogász vagy bíró, aki az ISDS-sel foglalkozik jelen pillanatban, nem igazán szimpatizál azzal, amit mi csinálunk, de hát tudjuk, hogy a puding próbálja az evés, hogyha elfogy, akkor biztos jó volt. Ami a többi elemeket illeti, emlékeztetnék arra, hogy itt min is dolgozunk. Nagyon sok rendszerben megvan a diszkrimináció lehetősége a belföldi jogban, ez Európában nem így van, de az Egyesült Államokban és Kanadában igenis megvan ennek a lehetősége, ezt korábban bizonyították is. Másodszor ez a megállapodás nem követ, közvetlenül alkalmazandó, és hogyha a vitás kérdések megoldására nem dolgoznak ki egy rendszert, akkor volna lehetőség a befektetők számára, hogy esetleg eh, az eh, Amerika vagy kanadai bíróságok eh, velük szemben diszkriminációt alkalmazzanak. Ezek a legfontosabb elemek, és a cél természetesen, hogy a befektetők számára külföldön olyan védelmi szintet biztosítsunk, amely közel áll ahhoz, amilyen védelmet Európában élveznek. Minden esetre a normák valamennyivel alacsonyabbak, mint a mi normáink. Egy kicsit alacsonyabb tehát a védelem, de azért megpróbálunk védelmet biztosítani nekik. Ilyenkor tehát a harmadik ország befektetőit is védenünk kell. A harmadik országbeli befektetők nek még mindig megvan a lehetőségük, hogy a Nemzeti Bíróság elé álljanak. De itt nagyon fontos, hogy ne legyen zavar a fogalmaink között. Hogyha valaki nemzeti bírósághoz fordul, akkor nem fordulhat az, a nemzetközi bírósághoz. A kettő közül választania kell, hiszen fordítva is így van. A clear, a clear choice to make here egyértelműen dönteniük kell a befektetőknek a két jogi fórum között. Ezek a legfontosabb elemek, amelyekre emlékeznünk kell, és ezek eléggé egyértelműek. A német bírók véleményét említették. Meglepett, hogy elmúl, az elmúlt 50 évben 100 vagy 131 kétoldalú megállapodást kötöttek régi modi elképzelésekre alapítva, és senki nem vetette fel, hogy az EU jog és a német jog nem összeegyeztethető. Feltett egy kérdést, én válaszoltam, elnézést. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ez a helyzet, és őszintén szólva, hogyha meg akarjuk tudni védeni a befektetőinket külföldön a diszkriminációval szemben, akkor olyan rendszert kell találnunk, amelyben az államok demokratikusan nevezik ki a bírókat megfelelő garanciákkal. Egyértelmű, hogy ez új megközelítés, és ezt az új megközelítést minden tárgyalásunkban alkalmazni fogjuk. A TTIP-re is vonatkozik ez. Nyilván nem készpénz, hogy az amerikaiakkal sikerül ezt elérnünk, de ha nem, akkor ennek nagyon egyszerű oka lesz, hogy nem tudunk kompromisszumot kötni az említett három alapelvben. A tárgyalásokban némi módosulásra sor kerülhet, de ezek a három említett alapelvet nem sérthetik, amelyet most kidolgoztunk. Ezzel nagyon egyeteműen szerettem volna ezzel kapcsolatosan fogalmazni. Ami pedig a befektetéseket illeti, úgy gondolom kitértem a legtöbb kérdésre. Most a többi kérdésre is szeretnék válaszolni, és franciául a mezőgazdasággal kapcsolatosan. Um. Donc, euh, sur l'agriculture. Ami a mezőgazdaságot illeti, arra szeretnék emlékeztetni, Először is milyen célokat követtünk. Kanadával kapcsolatban el kell mondanom, hogy a, a kereskedelmünk, a mezőgazdasági eh, kereske, kereskedelmünk, illetve az élelmiszer eh, kereskedelmünk létezik, és a tejtermékekkel kapcsolatban pedig 20 ezer tonnára sajtra adtak preferenciális vámokat. Emellett, és itt az itt meg elmondott számot nem, nem 45 ezer tonnáról, hanem 46 ezer tonnáról van szó marha hús, ez 0,5%-át teszi ki az, eh, a piacunknak, és a sertést pedig eh, ez itt 70 eh, ezer tonna a kontingens, ez pedig 0,3%-át teszi ki a piacunknak. Nagyon elővigyázatosak vagyunk ezen, ezzel kapcsolatban. Persze tudatában vagyunk, hogy a tárgyalásaink során eh, vannak eh, abszolút plafonok, amelyeket nem lehet átlépni, ez, ennek tudatában vagyunk, és nagyon odafigyelünk arra, hogy az állattartás eh, ágazata ne destabilizálódjon a tárgyalásaink miatt. Éppen ezért hát vannak ugye olyan országok, amelyekkel nem igazán vagyunk versenyképesek, amelyek szemben nem igazán vagyunk versenyképesek, mint Japán vagy Dél-Kelet-Ázsia, azokra az országokra koncentrálunk, koncentrálunk, amelyekkel viszont igen. Ferran úr kérdése, ő azt mondta, hogy a földrajzi eredet meghatározásoknak csak egy kis részét óvjuk, védjük, Kanadában már van egy megállapodásunk burra vonatkozóan, amely több száz eredet meghatározást már lefed nem 180, hanem 145 földön az életet meghatározásról van szó, ezek prioritásosak, a tagállamok ezeket tekintették prioritásnak, ezeket ugyanolyan szinten védjük, mint ahogy ez létezik az Európai Unióban. Az Európai Unióban semmiféle kockázatnak nincs kitéve a földön az életet meghatározás, sőt, hozzáadott érték merül föl. Ráadásul jövőre a pármai Bármai sonka is fölkerül ide. Kanadában lesz egy ham nevezetű védjegy, de ezt a problémát is sikerül megoldanunk ezzel az eredet meghatározással, tehát ez egy nagyon fontos téma. Ami Zsadó úr kérdése. nem eh, vitatárgya a jogszabályaink, illetve a szabályaink eh, fölvetette az üzemanyagok kérdését. Ez nem, ez ezekre vonatkozó jogszabályok nem eh, teszik, nem tár, képezik tárgyát az kanadai tárgyalásoknak. Soha nem volt ez a tárgyalások tárgya. Ön említette a Messelán tanulmányt, gondolom ez a legújabb tanulmánya a közpiacokról, eh, amely azt mondta, hogy ha Kanadának eh, és, Európa, eh, és az USA-nak megnyitnánk ezt a piacot, akkor ez visszafordíthatatlan károkkal járna. A valóságban ez a tanulmány ennek nagy hibája az, hogy csak egy kis részét említi de csak kis részben tér ki arra, hogy a, vállalk, hogy a közpiacok mennyiben nyitottak harmadik országok vállalkozása előtt, tehát határon átnyúló üzletekről van itt szó. Ez az összes közpiaci megbízásoknak vagy közbeszerzésnek a 4%-át teszi ki hogy a harmadik országok vállalkozásai hogyan tudnak részt venni közbeszerzéseken, ez teljesen más módokon is megvalósulhat, például az alvállalkozás, vagy a fiók vállalkozás rész módján, és ez kb. 4,5 szerét teszik, 4,5 szer annyi, mint az előzőleg említett szám. Tehát valóságban az amerikai piac eh, sokkal zártabb, mint az európai eh, közbeszerzési piac a harmadik eh, országból érkező részvevők előtt. Ezért van most egy új javaslat az asztalon, amely a kölcsönösségen alapul közbeszerzési van. Ami a negatív listát illeti, amit szolgáltatások terén felvetettek, Itt csak egy, konkrétan itt csak egy eszközről van szó, ahogy mondtam, eh, korábban is, folyában, továbbra is eh, feladatunknak érezzük a eh, közbeszerzési szolgáltatás, illetve a közszolgáltatások megvédését. Ez érvényes erre a megállapodásra és minden más megállapodásra. Ami az egy egészséget illeti, egészségügyi szolgáltatásokat, oktatást, szociális juttat, szolgáltatások, különös tekintettel a víz, ügyi szolgáltatásokra, vagy közüzemi szolgáltatásokra. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. A közüzemi záradék és nagyon lényeges. Itt a piacra való hozzájutás esetén bármelyik közszolgáltatásra monopóliumot meg lehet tartani, az egyetlen kötelezettség erre a részre, ami nem egészségügy, nem víz, nem szociális szolgáltatások, stb. hogyha valami nyitott a magánvállalkozások számára, akkor ez nem szabad, hogy diszkriminatív legyen. Ez itt létezik, de ez nem létezik az oktatásban, a szociális szolgáltatásban, egészségügyben, víz szolgáltatásban, stb. Azt hiszem, hogy ez világos, és ez a jövőben is így lesz. Korábban nem volt semmiféle, nem kérdőjelezték meg a közszolgáltatásaink szervezésének módját a nemzetközi szerződésekben. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdést megválaszoltam. Mindezonáltal Löpen asszonynak is hadd mondjak el még néhány szóban, hadd mondjam el, hogy igen, az Európai Bizottság tisztviselője vagyok, erre büszke vagyok, igen, nem választottak meg, nem választott közszolgá, közszolga vagyok, és nem is célom ezt a karriert folytatni, vagy kezdeni. Ami pedig a mezőgazdaságot illeti, én a mezőgazdaság területén is nagyon aktív voltam, korábban nem kell emiatt aggódnia, továbbra is demokratikus rendszerként működünk, eddig is működött a demokrácia, az Európai Parlamentnek meg lesz a lehetősége arra, hogy a véleményét elmondja a témáról, és adott esetben a a nemzeti parlamenteknek is, és lehet, hogy 3 millió 400 ezer állampolgár az interneten nyilatkozott ezzel kapcsolatban, számunkra azonban fontosabb tudni azt, hogy 500 millió európai hogyan vélekedik, és ezt a választott képviselőikén keresztül szeretnék megtudni. Elnök, köszönöm szépen Zsallőknek. Akkor kezdjük meg a munkát, amikor a szöveget lefordították. Azt javaslom, hogy, a, hogy júniusban az INTA kezdje meg a konkrét munkát a szöveg alapján. Köszönöm szépen Zsallóknak ezt a bevezetőt, most pedig ezt lezárom, a, és az ülés nyilvános részét is lezárom, és zárt ajtók mögött folytatjuk. Csak a parlamenti képviselők, a munka, a frakciók munkatársai, a jogi szolgálat és a titkárság maradhat itt. Úgyhogy kérem a vendégeket, hogy hagyják el a termet.